Damen und Herren, liebe Freunde, möchte gern vor Beginn Üdvözlök mindenkit! A szavazás előtt szeretném tájékoztatni a szakbizottságot arról, hogy milyen kapcsolatokat vettünk fel, illetve milyen döntéseket hoztunk tegnap. Tegnap úgy döntöttünk, hogy nem fogunk elutazni Törökországba. Ennek több oka is van. Először is csak olyan feltétellel lettek volna hajlandók fogadni minket, hogy szinte már előre az eredményt is látni lehet, hogy melyik cikk alapján kell megszervezni a látogatásunkat. Viszont tehát egy parlament nem mondhatja meg előre, hogy milyen állásfoglalást fog elfogadni. Lehet, hogy a tartalmilag ez pozitív lesz, vagy negatív, de akkor is az Európai Parlamentnek szuverén joga, hogy olyan állásfoglalást fogadjon el, amit akar a delegációs utazást még más szempontok alapján szerveztük, ugye akkor még nem kezdődtek el a mostani tüntetések, el akartuk mélyíteni a kapcsolatokat, és ilyen feltételek mellett akartuk a konzultációs hajlandóságot fenntartani, hogy tovább dolgozzunk Törökország európai integrációs perspektíváján. De az Európai Parlament elnöke Tegnap a török parlament elnökével tárgyalt, aki elmondta, hogy, és elmondta, hogy nem akarná fogadni az Európai Parlament elnökét. Azt is elutasították, hogy egy kis csoport látogasson el oda, és azt is elutasították, hogy az Európai Parlament egy megbízottat küldjön Ankarába. Tehát minden szinten próbálkoztunk. Én többször is beszéltem a török európai ügyi miniszterrel. Hát ezek sem voltak túl hasznos tárgyalások, most nem kívánok ennek a részleteire kitérni, majd talán magánbeszélgetésekben elmondom. Úgyhogy egy német párt elnöke ott van a kézi parkban, és könygázt kap a szemébe. Úgy kezelik, mintha terrorista lenne. Claudia Rothra gondolok, a zöldek elnökére. Tehát ha így, így ilyesmi történik, az bizony probléma. Más ellenintézkedésekkel is fenyegettek és mm, hát bizony ez egy elég keserű dolog. Az a véleményem, hogy Törökország továbbra is fontos partnere az Európai Uniónak, oda kell figyelnünk a fejleményekre, és továbbra is az álláspontunk, hogy egy jövőbeni esetleges EU tagállamban mindenkinek jó van tüntetni, és ezért nem lehet embereket börtönbe csukni. Törökországban még soha nem ült olyan sok újságíró az elmúlt húsz évben, mint, mint most. Engem meglepett ez az adat. Én nem voltam tudatában, hogy ilyen mértékű már ez a az elnyomás. Erről beszélnünk kell tudni. De másrészt ez nem szabad, hogy azt jelentse, hogy most elvágjuk az összes szállat Törökországhoz. Ezért mondtuk azt, hogy most, ebben a pillanatban nem, de majd egy nem, még nem meghatározható időpontban sor kerülhet az utazásra. Most, és, és most is elmondjuk, hogy majd később megint fel akarjuk venni a beszélgetés, a konzultációk fonalát. Most viszont úgy néz ki a helyzet, hogy az erőszakos fellépéssel visszaszorítják a tüntetéseket. Nem bizonytalan, hogy mikor lesz az utazás. A török kormány azt mondja, hogy itt mindenki terrorista. Jó, lehet, hogy vannak közöttük PKK-sok, ezt én nem tudom megítélni, de hogy a fiatal liberálisok, az internetes generáció, akik meg akarják őrizni a szekuláris államot, és nem akarnak iszlám államot, akik a kisebbségi jogokért is küzdenek, vagy részben ott vannak a környezetvédők, tehát egy nagyon sokféle ember eh, a spektrum, széles spektrumról eh, vesznek részt a tüntetésekben, és eh, nyilvánvaló, hogy rokon szenvet érzünk irántuk. Másrészt viszont, ahogy mondtam, nehéz helyzetben vagyunk a kapcsolatban, hogy hogyan tovább Törökországgal. Röviden kell majd beszélnünk arról, hogy hogyan tudjuk összhangba hozni ezeket az ellentétes szempontokat, és észszerűen, folyt, észszerűen politizálnunk. A szakbizottságunk szerintem most ne tervezzen utazásokat ilyen régiókba. Ugye most Törökországot kell lemondani, korábban egy másik országba kellett lemondani, lassan olyan érzet keletkezhet, hogy veszélyes ezt a szakbizottságot meghívni bárhova is. Azt hiszem, Préda kollega erről tudna mesélni. Sir Robert kíván szólni. Köszönöm szépen, elnök úr! Üdvözlöm, és tapsolok annak, ahogyan reagál a helyzetre, de azért aggódom is valami miatt. Ön elmondta, hogy jobb tárgyalni és megőrizni a kapcsolatokat, mint megszakítani azokat. Nem tudom, hogy mindenek előtt, és gondolom biztos vagyok benne, hogy ő már gondolkozott ezen, írna-e a török miniszterelnöknek elmondva az aggájainkat, mint ennek a bizottságnak az elnöke hiszen az, hogy lemondunk egy utazást, ez egy komoly ügy. Talán ha írna, szükséges lenne, hogy írjon a miniszterelnöknek. És ugyanígy aggaszt az is, hogy teljesen meg kellene szakítanunk most a kapcsolatokat, hiszen ahogyan ma röviden ismertette velünk a helyzetet, talán egy ahelyett, hogy teljesen lemondanánk a látogatást, hatékonyabb lenne valami kisebb kapcsolat fenntartása. Tehát nem tudom, hogy nem lenne érdemes szűkített formában, talán nem az egész delegáció, mondjuk esetleg csak ön menne el, tehát valami ilyesmi, hogy a miniszterelnök megértse, hogy mi ezt nagyon súlyos ügynek tartjuk, hogyha egyik képviselőnkkel így bánnak, és mintha terroristának minősítenek mindenkit. Ezt tudatosítani kell, hogy mi ezt offenzívnek tartjuk, támadásnak, de azért meg akarjuk őrizni a kapcsolatokat a kormányhoz és a török emberekhez, és ezt, és ezt meg akarjuk vitatni vele. Egyébként hát Izland ügyben itt árnyék előadó voltam, és azt hiszem most a raportőr jelenlétében beszélhetnénk erről, úgyhogy lehet, hogy őket is meg lehet győzni arról, hogy nyújtsák be újra azt a pályázatot. Én is terveztem, hogy elmegyek Izlandra a delegáció keretein belül. 79-ben voltam utoljára Izlandon, és nagyon szép emlékeim vannak, szerettem volna újabb emlékeket szerezni. Egyébként pedig egyetértek. Írok egy levelet a miniszterelnöknek, vagy a parlament elnökének, Elképzelhető tehát, hogy néhány nap múlva fölveszük a kapcsolatot, és ezen levélen keresztül ismételten elindulhat a párbeszéd Törökország, illetve, illetve a török parlament, parlament Lotrasszony, az elnöke a török delegációnak, a Törökországgal foglalkozó delegációk lehet, hogy közösen kell ezt megteremteni. Köszönöm szépen. Valóban nyugtalanság van bennünk a helyzet miatt, és főleg amiért, hogy az EU és a török kapcsolatok hogy alakulnak, hiszen Törökország nem csak partnerországunk, hanem ö, ugye csatlakozásra jelölt ország, és az a mód, ahogy most a civil társadalom megmozdult a sokféleségében, és megpróbál európai módon fellépni, a polgárok ön szerveződése jó jel, ugyanakkor sajnos azonnal represszív intézkedéseket hoztak velük szemben, és a miniszterelnök gyakorlatilag megvető módon nyilatkozott, aragváns módon, autoritár módon a tüntetőkről, és egyfajta összeesküvést akar beleláttatni a mozgalomba, és ezzel a politikai párbeszédet gyakorlatilag lehetetlenné teszi, és azok az erőszakos intézkedések és biztonsági intézkedések, amelyeket hoztak, illetve az, hogy még a sérültek orvosi ellátását sem garantálták. Ez úgy gondolom, hogy állásfoglásunkban ezeknek mindnek meg kell jelennie, és Törökország kormánya és parlamentje pedig meg kell, hogy értse, hogy ennek a nyilatkozatnak sajnos helye van. Ez nem lesz új dolog egyébként, mert évek óta már kritizáltuk a sajtó munkások üldöztetését, csak ez most már olyan méreteket öltött, hogyha nem is új dolog, most már nagyon súlyossá nőtte ki magát. Úgyhogy ezzel a témával teljes részletességgel foglalkoznunk kell. Nem tudom, elnök úr erről mit gondol, de a politikai párbeszédet valóban szerintem is folytani kell. Pont válság idején nem szabad ö, elvágni a szálakat, meg kell őrizni kapcsolataink mélységét, egyértelműségét Törökországgal, és fenn kell tartani a párbeszédet, mert a párbeszéddel lehet enyhíteni, békíteni a helyzetet egyedül, és ez mindenképpen elsődleges szempontunk kell, hogy legyen. A GPC június 28-án ülésezik, és várhatóan nyílt hangvételű vita lesz, és reméljük, hogy egyben pozitív ö, is lesz ennek a kimenetele. Itt Brüsszelben, igen. Őszintén szólva úgy gondolom, hogy sokkal ö, könnyebb lenne számunkra, és konzekvensebbek is lennénk akkor, hogyha a, az igazságügy ö, miniszternek ö, megmutatnánk, hogy van járható út, így gyakorlatilag a miniszterelnök vágja a szálakat, és ö, nyilvánvaló, hogy bizonyos fejezetekről nem lehet elkezdeni a tárgyalást, amíg ez a hangulat, de itt a mi bölcsességünk és nyugalmunk most a mérvedő, hogy oldalúan ne zárjunk le fejezeteket, a 23-as, 24-es fejezet például, és a 22-es is nagyon fontos számunkra is. Ne felejtsük el, hogy itt nagyon alapvető kérdések vannak kockára téve. A kurd kérdés kapcsán a török demokrácia próbája merül föl. Ugye a kurd régióban meglepő módon most nagyon kevés a demonstráció, és nem véletlen, hogy a Taksim téren vannak a tüntetések, mert a legtöbb kurd harcos már onnan elmenekült, és mindez nem véletlen. Tehát részletesen és tabuk nélkül meg kell mondanunk, amit gondolunk, világosan, ugyanakkor azt is ugyanolyan egyértelműséggel, hogy a párbeszédet folytatni kívánjuk. A tüntetések miatt nem lehet egyes fejezetek tárgyalását blokkolni. Sem a török félnek, sem nekünk ez a lehetőség nem adott meg, nem adatott meg. Lezárom a felszólalók listáját, te, mert 10 óráig elvileg le kéne zárnunk ezt a vitát. Péter Le adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Meggyőződésem, hogy Törökország sajátos helyzetben van. Ilyen típusú mm, tüntetések még nem voltak Törökországban, tehát nem volt mihez hozzá szokni a kormánynak sem, én dolgoztam Törökországban várostervezési témákban, és pontosan tudom, hogy a török környezetvédők például mit akarnak tulajdonképpen a tüntetések hátterében az áll, hogy meg akarják védeni a jogállamiságot. Ha jól értettem, a bíróság úgy döntött, hogy a Gezi park, parkban nem eh, szabad megváltoztatni azt, akinek eh, nem szabad eh, a nevet megváltoztatni. Ezt akarták a tüntetők, hogy ne változtassák meg a parknak a funkcióját. De persze itt sok az aránytalanság, nem csak a park megőrzéséről van szó, hanem később megváltozott a tüntetések jellege, és sok politikai szempont is hozzáadódott. Most elég sok csoportosulás vesz részt, kommunistáktól kezdve a jobboldali radikálisokig, és éppen ezért azt mondhatjuk, hogy a tüntetők egy nagyon nagy tág spektrumot fednek le, nagyon sokféle csoportosulás vesz részt ezekben, és most először fejezik ki a polgárok az akaratukat, és követelik az Európai Uniótól is, hogy segítse ezt a megmozdulást. Most először akarják az emberek, hogy az Európai Unió az ő oldalukon álljon, és ez egy teljesen új új merőben új helyzetet jelent. Eredetileg egy alulról induló kezdeményezésről, mozgalomról beszélhettünk, és lehet, hogy utána voltak bizonyos manipulációk is, de természetesen a terrorizmus fogalmat nem lehet alkalmazni ezekre a tüntető csoportokra. Ezért alaposan végig kell gondolnunk, hogy hogyan folytassuk a párbeszédet Törökországgal, és Törökországon belül hogyan tudjuk helyreállítani a párbeszédet. A konfrontáció természetesen a legrosszabb megoldás, bár természetesen továbbra is, azért ennek is megvan a realitása, tehát annak, hogy nagyon rossz vagy összecsapásokra és nagyon súlyos ellentétekre eh, kerül majd sor. Én nagyon sajnálom, hogy a török fél feltételeket támaszt az együttműködésünkkel kapcsolatban, de remélem, hogy azért sikerül majd puha vagy szoft megoldásokat találni és ezt az egész fejezetet majd a saját logikája alapján tudjuk majd folytatni. Péter Le úr egy kicsit hosszasabban beszélt, másfél percet kap csak mindenki. Teokáosz asszony. Köszönöm. Én azon gondolkodtam, hogy a törökökkel kapcsolatban nem kéne ismét felvenni az örmény népírtás elismerésének kérdését. Elnök úr, hogyha jó indulatok vagyunk a kormány felé, az azt jelenti, hogy hátba támadjuk a tüntetőket. Legalábbis a tüntetők így vélnék, hiszen ők az alapszabadságaikért harcolnak nem a mi viselkedésünk tesz rosszat a politikai párbeszédnek, hanem a török hatóságok véleménye, illetve az, hogy hogyan viseltetnek a, dem- a tüntetők, illetve a török nép iránt. a parlament elnöke írt egy levelet a török hatóságnak Renate Weber asszony esetéről. El, el, el, ismertette, hogy véleménye szerint ez rendkívül sértő. Nos, én tudom mi a hatóság, tudom mi lenne az üntetők véleménye, és úgy tűnik, hogy a katonai állam bekebelezné az EU-t, hogyha így viseltetnénk. Köszönöm. Köszönöm. Először is hadd mondjam el azt, hogy van valami, hogy már sokszor elmondtunk, ön is elmondta, most is elmondjuk még egyszer, hogy Törökország fontos partnerünk. Véleményem szerint ez már így ez már történelmileg is így fog maradni. Szeretnénk, hogyha Törökország csatlakozni az EU-hoz, tagország lenne, de egyértelművé kell tenni, hogy így nem lehet viselkedni nem sérthetik meg az EU-t, az Európai Parlamentet nem sértegethetik nap mint nap. Nem adhatnak nekünk utasításokat, nem mondhatják meg, hogy hogyan viselkedjünk. Így aztán szakbizottságunknak el kell ítélni, a jelenlegi eseményeket el kell ítélni Ördogán politikáját, és legyünk szolidárisak az EU, a török néppel, a török tüntetőkkel, nyilvánvalóvá kell tenni, hogy ők nem terroristák, és azt a politikai üzenetet kell kiküldenünk és szétküldenünk, hogy ezt a fajta viselkedést nem tudjuk tolerálni a török hatóságok részéről, és a 23-as, 24-es fejezeteket nem fogjuk megnyitni. Azt hiszem, hogy sokkal felelősségteljesebben kell viselkednünk, és koherensebben. Köszönöm. Következő hozzászóló. Hadzsi Georgi úr, köszönöm. Azt említette az imént, hogy amikor találkozott Bajis úrral, akkor olyan információhoz is jutott, amit csak négy szem közt tudna nekünk elmondani. Hát nyilván mindenkivel nem tud négy szem közt leülni, nem tudom, hogy mégis van-e valami publikus része ennek a magánbeszélgetésnek. A mai vitával kapcsolatban nos, azzal egyetértek, hogy meg kell vizsgálni azt, hogy az EU hogyan viseltetik Törökország iránt. Kérdés, hogy Törökország csatlakozni fog-e az EU-hoz, vagy nem. Mostanáig nem voltak túlságosan világosak a, a dolgok. Törökország felé az látszott, hogy bizonyos tagállamok szeretnék, hogy, hogy Törökország csatlakozza, mások nem, és vannak olyan tagállamok is, amelyek nem nagyon hangoztatják véleményüket, inkább mások mögé bújnak, nem tudom, hogy a mostani viselkedésünk ez mennyire segít, vagy melyik félnek, melyik pártnak segít. Ahogy a rendőrség, a török rendőrség viseltetik a tüntetőkkel, az szerintem nem kapcsolódik a 23-as, 24-es fejezet megnyitásához. Arról beszélhetünk, hogy megnyitjuk a 23-as vagy 24-es fejezetet, de szerintem ennek semmi köze ahhoz, hogy a török rendőrség lecsap-e a tüntetőkre. Valaki az imént azt mondta, hogy ha megnyitjuk ezeket a fejezeteket, akkor a rendőrség megváltoztatná viselkedését, ezt nem tudok egyetérteni. Persze könnyebb megoldást találni, amikor, amikor nyitottak és becsületesek vagyunk a tárgyaló partnerrel. Törökország önökkel, Bajis úr, önökkel becsületes és nyitott volt, nekünk is így kéne viselkednünk. Köszönjük szépen az eszmefuttatásokat. Talán jobb, hogyha nem feszítjük túl a húrt azáltal, hogy mindent elmondunk, ami elmondható egy ilyen nyilvános meghallgatáson. Végül is nem az a dolgunk, hogy ragozzuk a bajt, hanem megoldjuk azt. Omen Reuten asszony jelentése kapcsán ö, emlékezünk, hogy azt ö, megszavaztam, ugyanakkor nem vagyok arról meggyőződve, hogy értelmes dolog ezen a héten újra megnyitni ezt a témát, hiszen új helyzet adódott. Én nyilván a tárgyalások folytatása mellett vagyok általában, és szállat a saját érdekünkben nem szabad elvágni. De úgy kell dolgoznunk, hogy közben azért az a Törökország, amely mégis csak Európához kötődik leginkább, mint bármely más kontinenshez, megmaradjon legalább ebben a helyzetben, mert ez a mi érdekünk is. Hogy Törökországból tagállam lesz-e, az más kérdés de az, hogy Európához kötődő ország és ilyenként meg is kell maradnia, az biztos. Követem az eseményeket, tájékoztatom a kollégákat, amint újdonságot tudunk. Most pedig áttérünk a következő napirendi témára. Szavazás lesz. Mendez de Vale úr jelentéséről. Az EU és Malázia közötti partnerség és együttműködési megállapodásról szóló jelentésről szavazunk. Van-e Menendez Delval bármi mondani valója még nincs, akkor szavazunk. es 36-os módosítók együtt. kitámogatja őket? Ellenük kiszavaz. Tartózkodás, elfogadtuk őket.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 ideértve a szóbelit is mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 32-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 34-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 35-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 37-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 3-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 38-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 42-es mellette, ellene tartózkodás. A szocialisták mintha nem szavaznának egyáltalán semmire se. Ö, föld alá ment a mozgalom, kitámogatja a 42-est ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrzést kérnek. Das war 42. Ja. Der Antrag, äh, die Abstimmung ist. Megnyitom a 42-esről tehát a szavazást, és le is zárom. Kis többséggel elutasítottuk. Nem elég gyorsan jöttek ki a szocialisták a, az undergroundból. 43-as ellene elfogadtuk. 44-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 45-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 46-os mellette ellen tartózkodás elfogadtuk. 47-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 48-as mellette 47-est néznék? Legyen. 47-esről géppel szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 22-16 arányban. Az már kínos lett volna, ha most is tévedek, mondja az elnök. 48-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 49-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 50-es mellette, ellene tartózkodás ellenőrzőzzük nem egyértelmű, 50-esről szavazunk. Ö, nagyobb aktivitásra ösztönzöm a szocialista frakciót a szavazás során. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 50-es. 51-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 52-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 53-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 54-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 55-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 4-es mellette,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 kiírta az előző módosítót? Ezt nem én mondtam, Kreiser kolléga mondta, ami elhangzott. Kongeniális módon született a D-vel kapcsolatos módosító, ki támogatja, ki ellenzi, elfogadtuk őket. Nagyon sok aláírója volt, nem is lehetett volna elutasítani. 16-os mellette, ellentartózkodás elfogadtuk 17-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 18-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 19-es mellette, ellen, elfogadtuk. 1-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 2-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 3-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, Inta egyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Inta hármas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most elektronikusan szavazunk az egész módosított jelentésről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egyhangulag, egy tartózkodással elfogadtuk a módosított jelentést. Uh, Wir haben jetzt den äh, Következő napi rendi pont a Grúziában látogatást tett delegációk beszámolója, Libor Rócsek. Kapja meg a szót, parancsolj. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, ahogyan tudják, két héttel ezelőtt tényfeltáró utat tett az AFET Grúziában, heten vettünk részt ebben, öt politikai frakció képviseletében. Pozitív légkörben dolgozott a delegáció, találkoztunk grúz hatóságok képviselőivel, együtt vacsoráztunk az elnökkel, a miniszterelnökkel, a parlament elnökével, az Integrációs és Külügyi Bizottság vezetőjével. Hosszasan beszélgettünk a parlamenti ellenzék képviselőivel, belügyminiszterrel, igazságügyi miniszterrel, a közigazgatási ügyekért felelős miniszterrel, az ombudsmannal, külügyminiszterrel, találkoztunk civil szervezetekkel, Azt mondhatjuk tehát, hogy Grúziában a helyzet, ahogyan ezt tegnap is elmondtam, úgy írható le, hogy egy rendszer felől most eh, átérnek egy több rendszerre. A helyzet elég összetett, vannak problémák, eh, az elnök és a miniszterelnök kohabitációja, együttélése továbbra is nehéz, bonyolult marad, és politikai, szociális kérdésekben elég erőteljes a polarizáció. Az egyik legfontosabb feladatunk és üzenetünk az volt, hogy el kell érni, hogy megnyugodjon a helyzet, csökkenjenek a feszültségek. Elmondtuk, hogy mi segíteni akarunk Grúziának, hogy megtörténjen ez az átalakulás. Ami az euróatlanti orientációt illeti, azt hallottuk minden fontos politikai pártól, kormánypártoktól, ellenzéki pártoktól egyaránt. Tehát az összes párt azt akarja, hogy sikeres legyen ez az új euróatlanti orientációja az országnak. A Vilniuszi csúcs találkozót is sikerre szeretnék vinni. Társulási megállapodást kezdeményeztek, és nagyon átfogó szabadkereskedelmi megállapodást szeretnének megkötni. Azt mondhatjuk tehát, hogy összehasonlítva az előző kormányzattal, az alaporientációban nincs változás, ami a külügyeket illeti. Viszont igen, van változás, ami az Oroszországhoz fűződő kapcsolatot illeti. Ezt megvitattuk külügyminisztérium képviselőivel, miniszterelnökkel, Ivanisvili miniszterelnökkel, és ő elmondta nekünk, hogy Grúzia nem elég erős ahhoz, hogy megváltoztassa a helyzetet. Az új stratégia tehát az lesz, hogy Grúzia felépítésére, újjáépítésére koncentráljanak, hogy megerősödjön a politikai rendszer, a gazdaság, a társadalom. És hogyha ez sikeres lesz, akkor ez modellként szolgálhat majd az abházok számára és a déloszétek számára is. És talán később és úr ezt is megemlítettem, hogyha változhat a helyzet Oroszországban, ott az orosz civil társadalom erejére utalt, a nagyvárosi értelmiség erejére, tehát valamikor a jövőben elképzelhető, hogy az ottani vezetés is hajlandó lesz inkább arra, hogy megvitassák a problémákat, és akkor lehet változás. De jelen pillanatban és Fili nem látja, nem látta a lehetőséget, nem, hogy Grúzia elég erős lenne ahhoz, hogy a helyzet változását elérje. Mindezek ellenére a grúzok, tehát hajlandók együttműködni Oroszországgal. Nagyon sok kérdés van, amelynek kapcsán a hajlandóságokat demonstrálják. Egy ilyen a részvétel a Szocsi olimpiai játékokon, azután helyreállítják a kereskedelmi kapcsolatokat, útvonalakat, stb. De ennek ellenére Oroszország nem könnyíti meg az új kormányzat helyzetét, sőt, le, elzárják az administratív határt, és ezt úgy teszik meg, hogy ezzel kárt okoznak a falu, az ottani falvakban élőknek. A belügyminisztertől, külügyminisztertől és másoktól is hallottuk azt, hogy ott a falvak közepén húzzák fel a, a határt, elválasztják a házakat, tehát például a, ez a választó vonal a házak és a hozzátartozó földek között húzódnak. Azután beszéltünk humanitárius kérdésekről, persze itt a legnagyobb kérdés Abházia és dél státusza, ezt a Genfi kereteken belül kell tárgyalni, de hát ez kapcsolódnak humanitáris kérdések is. Ezekben a falvakban élők nem bűnözők, nem terroristák, csak olyan pehjük van, hogy pont ott élnek. És ezért is mindenképpen segítenünk kell ezeknek az embereknek. Hát nem lítsek meg néhány reformot is, hiszen, ahogy mondtam, igen, egy pártrendszer helyett most a több pártrendszer felé haladnak. Tegnap megvitattuk a közszolgáltatások helyzetét. Ezeket a reformokat meg kell valósítani. De kihangsúlyoztuk a kormányzat és az ellenzék képviselőinek is, hogy konszenzusra van szükség. Egy nagyon széles, nagy konszenzusra a kormány és az ellenzék között. Ugyanis több pártrendszerben a következő választásokon megint változhat a helyzet, lesznek változások, és hogyha Grúzia fejlődni akar, akkor konszenzusra kell jutni az összes nagy fontos politikai és más reformmal kapcsolatban. Amikor a grúz parlament elnökével tárgyaltunk, ő több kérdést is megemlített. Elmondta, hogy a parlamenti ügyek 25%-ában konszenzus van, tehát leülnek együtt, tárgyalnak az ellenzék és a kormánypártok, és megpróbálnak közösen kimunkálni megoldásokat. Mi megint csak azt hangsúlyoztuk, hogy erre nem csak a parlamentben van szükség, hanem különösen a jelenlegi miniszterelnök és a volt elnök közötti kapcsolatban. Nem szabad, hogy kontrollálatlaná váljanak a folyamatok. A, igen, az emberek közvélemény igazságszolgáltatást akar, de el kell kerülni a szelektív igazságszolgáltatást. Ennyit szerettem volna elmondani. Lisek kollega, mások is, akik a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 Nagyon örülök annak, hogy a delegációnk tárgyalt minden fontos szereplővel, a grúz politika minden meghatározó szereplőjével. De azt is szeretném kihangsúlyozni, hogy az ellenzéki pártok és a grúz elnök véleménye álláspontja az, hogy Grúzia nem jó irányba halad. Hogyha folytatódnak a letartóztatások, az ellenzék képviselőit továbbra is letartóztatják, vagy többeket közülük letartóztatnak, az semmiképpen nem vezeti óra. Azt is el kell mondanunk, hogy Tbilisi polgármesterével is találkoztunk, és Szakasvili azt mondta, hogy talán ő lesz az következő ember, akit le fognak tartóztatni. Ott vannak ilyen félelmek. Ezt azért említem meg, mert szeretném kihangsúlyozni, hogy nagyon feszült a politikai helyzet. Tegnap például azt is megemlítettem, hogy tulajdonképpen csak egy igazi lehetőség van a parlamenti szintű kapcsolatok tovább építésére. De figyelembe kell venni a nyugtalanító jeleket is. Például azt, hogy a miniszterelnök és a legfontosabb miniszterek nem vesznek részt a Nemzeti Biztonsági Tanács ülésein. És a miniszterelnök és az elnök között gyakorlatilag nincs lehetőség az együttműködésre. Szakasvili elnök hivatali ideje lassan véget ér, de azért még van néhány hónap hátra ebből, és ez nem szolgálja Grúzia érdekét. A gazdasági miniszterrel nem tárgyaltunk, inkább alkotmányos és jogi kérdésekre koncentráltunk. De azt is el kell mondanunk, hogy Grúziában lelassult a gazdaság, és ennek komoly következményei lehetnek az általános helyzetre is. 50%-kal csökkent a növekedés, vagy 50%-kal alacsonyabb, mint az előrejelzések voltak, ezt tudjuk a médiából, és az elmúlt hónapokban visszaesés volt a külföldi beruházások tekintetében, ez tovább bonyolíthatja a grúziai helyzetet. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Nekem is lenne megjegyzésem egy olyan ez aminek konceptuális hatása is van, Roger úr utalt erre ma. Az administratív határokról van szó, illetve a a különböző a drótkerítésekről, vagy az administratív határokat, a vonal beli határokat kell definiálni. Tudjuk, hogy a partnerünk erről hogyan gondolkodik. Az oroszok úgy vélik, hogy ez dél Oszétiához kötődik, de véleményem szerint itt csupán az erőfitoktatásról van szó, nem szabad megengednünk, hogy a jogi megfontolásokat felpuhítsuk, administratív határ, ezt mondhatjuk, de ez nem igazi határ, tehát nem jelent ez határvonalat. Köszönöm. Négyszétenbrok asszony, köszönöm szépen. Én is jártam Grúziában a delegációban, néhány szóval hagy szóljak én is a kérdésről. Megköszönöm Rócsök úrnak azt, hogy hogyan vezette a delegációt, és egy ilyen objektív beszámolót tudott nyújtani. Másokhoz hasonlóan a parlamenti választások előtt engem is megkeresett mindkét oldal, egymásra vádaskodtak mindketten, azzal vádolták a másikat, hogy nem megfelelő a kampányhoz való hozzáállásuk, illetve a szavazást próbálták befolyásolni. Nem igazán lehetett eldönteni, hogy melyik állítás igaz, melyik nem, melyik túlzó, melyik nem melyik az, amelyik teljesen eltér az igazságtól, amelyikben van igazságtartalom. Nagyon érdekes volt, hogy a Tbilisi-ben tartott üléseken mindkét fél képviselői, az elnök pártja, illetve a másik pár, más pártok képviselői is gyakorlatilag ártatlan bárányként állították be magukat, akik soha semmi rosszat nem tettek, mintha minden tökéletesen békés lett volna a választási kampány alatt, pedig hát nyilván nem erről van szó. Az átmenet összességében békés volt, bár elég feszült. Tegnap hozzászóltam ahhoz a vitához, amit eh, a republikánus párt, a liberális, eh, európai liberális pártok csájján egyik tagja, a eh, grúziai parlament elnökével folytatott vitában elmondtam. Nos, ne felejtjük el azt, hogy egy olyan miniszterelnököt, korábbi miniszterelnököt tartóztattak le, aki 8 évig a miniszterelnöksége pár hónapját megelőzően belügyminiszter volt. A belügyminisztériumon belül a eh, belügyminisztérium különböző szolgálataivel kapcsolatban vannak vádak, hogy mit tettek, vagy mit nem. Nos, elmondtuk a miniszterelnöknek, az igazságügyi miniszternek, a jelenlegi belügyminiszternek, a parlament elnökének, hogy ukrán stílusú fejleményeket nem szeretnénk látni. Tehát figyelmeztettük őket erre, fontosnak tartottuk, hogy ezt tudják, és hát arra, azt is közöltük velük, hogy figyelemmel követjük az eseményeket. Tehát bármi is történik, mi odafigyelünk, nézzük, a helyz- nézzük hogy mi történik, nyomon követjük a helyzetet. Ugyanakkor azt is értésükre adtuk, hogy nem igazán vagyunk naívak mi sem. Köszönöm szépen. Thank, thank you, colleagues. Köszönöm, kollégák. Engedjétek meg, hogy én is elmondjam a véleményemet. Én ott voltam a tényfeltáró bizottságban, és Libor is elmondta azt, ami meglepett minket, amikor a sajtóval találkoztunk, hogy a sajtóval folytatott, illetve a civil szervezetekkel, az ombudsmannal folytatott ö, beszélgetés során az lepett meg minket, hogy valamennyi független szervezet, amikor a múltról beszélt, akkor mindig nagyon keveset szólt önmagáról, tehát hogy ő mit tett. Ez, ahogy Libor is fogalmaz, ez az egypártrendszernek a sajátossága, hogy sem a média, sem az NGO-k nem igazán aktívak. Nem mennék most részletekbe. Ugyanakkor az is biztos, hogy a korábbi kormány alatt rendes politikai börtönök működtek, még helyi szinten is. 9500 ember vesztette el tulajdonát oly módon, hogy a kormány lefoglalta azt, mert politikailag nem tetszett neki az illető véleménye. Úgyhogy azért sok minden kiderült ezekkel a szervezetekkel folytatott egyeztetésből, azért mégis, és ilyen szempontból szerintem nyugodtan kimondhatjuk, hogy az előző elnökben nem lehet bízni. Az előző elnök nyilván, ha más nem tudatában volt ezeknek a dolgoknak, ha eleve nem mű rendelte el őket. A jelenlegi elnök, igen, javítanak minket, igen, igen, október óta. Tehát nem hiteles a jelenlegi elnök, bár tény, hogy a jelenlegi kormány egy kicsit megnyitotta a kaput a demokrácia előtt, de ennél ez sokkal bonyolultabb dolog, mert a politikai pártok között nyilván sok szakadék húzódik, Azonban a pártok között vannak az ellenzéken és a kormányon kívül, akik egymással szemben állnak, még más erők is, és ami számunkra meglepő volt, az az volt, hogy az új kormány vajon képes lesz-e, vagy hát nem tudjuk, hogy képes lesz-e ezt a sokféleséget becsatornázni, és magát pedig visszafogni. Hiszen politikai háború zajlik, és ha valódi a demokrácia, akkor ezt a háborút a demokratikus intézményi kereteken belül kell vezényelni, kizárólag politikai eszközökkel delegációnk minden tagja keményen rákérdezett erre, és a kormány képviselőit fel is szólítottuk arra, hogy az előző kormány és rendszer tagjaival szemben folytatott jogi eljárásokat ne megszüntesse, hanem átlátható módon, eh, igazságosan, teljesen szabályszerűen folytassa le. Mert azt innen mi nem tudjuk eldönteni, hogy ki a bűnös és mennyire, viszont azt innen is meg tudjuk mondani és kérni tudjuk, hogy a bírósági eljárás a lehető legszabályszerűbb és jogszerűbb legyen. Az Európai Unióból a miniszterelnök mellé rendelt tanácsadó talán ebben segíthet majd. Kávelen úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Nekem kérdésem lenne Rucsek úrhoz, de Kristof Lisekhez is. Ez pedig a következő. Mely grúziai személyek, személyiségek, például ideértve az egyházi személyiségeket is, alkalmasak a közvetítő szerepre önök szerint. Második kérdésem pedig elnök úrhoz és az egész bizottsághoz szól. Milyen koncepciót kéne kidolgoznunk ahhoz, hogy a feszültség ne nőjön? A grúz kormány is abban érdekelt, hogy ne eszkalálódjon a helyzet. De ha az ellenzékre túl nagy nyomás nehezedik, akkor az eszkalációhoz vezethet. Mit tehetnénk annak érdekében, hogy ez a látogatás ne az utolsó legyen, ugyanakkor Grúzia érezze azt, hogy a, a piros vonalhoz közelítünk, tehát a, a lehetséges maximumán játszik a jelenlegi kormány. Köszönöm. Ö, válaszolna? Igen, nem tudom Landsbergis úr hol van, de ő az administratív határ fogalmat használta. Én pontosítanék, az administrative border line szót használja valamennyi szereplő, és a saját üléseinken is hangsúlyozzuk, hogy mi támogatjuk Grúzia teritoriális integritásának koncepcióját. Valóban azonban még definiálatlan a közigazgatási határ kérdése. Mr. the official, the official expert. De a kérdésre az a válasz, hogy a hivatalos kifejezés a közigazgatási határvonal, az administrative borderline, még a miniszterek is erről beszélnek. Valahogy utalni kell rá, nem határokról beszélünk, hanem határ közigazgatási határvonalról. Így különböztetik meg ők is a határtól. Szabadidőnkben gondolkodhatunk jobb kifejezéseken, de jelenleg ez a használatos. Akár ki is találhatnánk egy jobb kifejezést a grúz barátaink érdekében, de ne ezen az ülésen kollégák, ha lehet. A többi témáról szólva. Nem Grúzia az egyetlen olyan ország, amelyel gond van. Ukrajnában, Moldáviában, sőt a Nyugat-Balkán országaiban hasonló kérdések merülnek föl. Az Európai Parlamentnek példát kéne adnia, statuálnia arról, hogy melyek a legeslegfontosabb demokráciával kapcsolatos kérdések, amelyeket minden itteni frakció oszt mi, mi az a közös minimum, amit a demokráciáról gondolunk, még azzal együtt is, hogy itt egymásnak ellenzékei vagyunk. És ezt a közös minimumot kéne kommunikálni Grúzia felé is, hogy legalább ezt ők is érjék el, ezt a közös minimumot, és ezzel csendesítsék el a saját ellenzéküket, pozitív intézkedések kell. Ha Protasevic ura, tekintek, akkor eszembe jut, hogy három héttel ezelőtt Moldáviában jártunk, egy néppárti, egy szocialista, demokrata képviselővel közösen, és először külön, aztán együtt egyeztettünk az ottani pártokkal, és két nap múlva megújították a kormányt, átalakították a kormányukat, a mi látogatásunk ebben szerepet játszott. Tehát van kezünkben eszköz, pozitív eszköz a keleti szomszédság politikában. Nyilván a jelenlegi grúz ellenzéknek nagyon nehéz a helyzete, és nekünk is kínos esetleg velük nyíltan kapcsolatot ápolni, Korábban ugye egy pártrendszer volt gyakorlatilag, most pedig egy sokpárti koalíció, és egy új ellenzék alakult ki. Ez szerintem hosszú távon jó hír alapvetően Grúzia jövője szempontjából. De most független attól, hogy mi melyik politikai családhoz tartozunk, Nekünk valami egységes üzenetet kéne eljuttatnunk Grúziába, amely enyhíti az ottani feszültségeket, és segíti megtalálni a békés átmenet útját. Mire Filivel, hogy hogyan bánjunk? Ahogy tegnap már a parlamenti elnökük is elmondta, ő nem az ellenzék vezetője, belügyminiszter is volt ő maga is nyolc éven át. Tehát az igazságügy miniszter miért kellett, hogy elmeneküljön az országból? Erre rá lehet kérdezni, ezzel még nem kezdünk mi is baszorkány üldözésbe, de hát ahhoz, hogy megértsük a helyzetet, azért ezt látni kellene. És ne próbáljuk Grúziát egyből Ukrajnához hasonlítani, és Miramisvilit pedig Timosenko asszonyhoz. Ezek túl gyors következtetések. Az egy pártrendszerről, több pártrendszerről való átállás sehol sem könnyű, a politikai kultúra átalakulása nem napok alatt zajlik le. Gyakorlatilag ez volt az első békés hatalomváltás a modern grúz történelemben. Ezt fel kell karolni a hibáit látva, de mégiscsak el kell ismerni. Ennyi. Kollégi, eh... Kedves kollégák! Szerjus Hoszki úr és Tenók úr kért szót. Nem tudjuk újra megnyitni a vitát, mert ugye ez a bevált gyakorlat, itt szoktunk eljárni, és Budurasz úr már vár ki de miután ilyen szép napsütéses nap van, mindenkinek adok egy, azaz egy percet, Szerűszvolszki úr. Igen, köszönöm. Néha a fontos kérdések azt igélik, hogy eltérjünk a bevált gyakorlaton. Hálás vagyok Libornak és Kován úrnak. Hogyha bezárják az ellenzéket, akkor nincs demokratikus választás. Bocson úrral egyeztettem a szocialisták főtitkárával és Bütikoferrel a zöldektől. Arra kértem őket, hogy szabjuk meg azt a vonalat, amin túl nem mehetünk, ez a vonal pedig a, de- a demokrácián megléte. Hogyha az ellenzék vezetőjét bebörtőzik, akkor túlléptük ezt a vonalat, de lehet, hogy ezen még túl kell lépni van, van olyan kolléga, aki úgy fogalmazott, hogy Maravi Sulival kapcs- úrral kapcsolatban igazam van, de hát a barátaink vannak a kormányon. Én azt mondanám, hogy ne, nem szabad megengedni azt, hogy a kezünket megkössék. Nem azért védjük az ellenzék vezetőjét, mert a mi ö, politikai pártunkhoz tartozik, hanem azért, mert ez nem demokratikus. Kérem, legyünk koherensek, és remélem, hogy ez a határvonal mindenkinek ugyanaz, tehát ne legyenek politikai fogvatartottak a börtönökbe. Köszönöm, Tenok Csak, rövid, csak röviden szeretnék hozzászólni. Mi abban kell, hogy megegyezzünk, hogy bármilyen a kapcsolatunk a kormánypártal vagy az ellenzéki pártal, nos, ez ne befolyásolja azt, hogy hogyan vélekedünk egy olyan állam szolgáltatásáról, mint Grúzia. Sajnálom, hogy azt kell látnom, hogy Grúziában az ügyészség és az szolgáltatás részrehajló, attól függően, hogy éppen ki van hatalmon. Hát ez így nem jó. Mindenképpen függetlennek kell lenni a kormánytól, az igazságszolgáltatásnak és az ügyészségnek. Tegnap a kormány képviselőjeként jött el ide a parlament elnöke, normális esetben ilyet nem mond az ember. A parlament nevében kellett volna hozzászólni, nem a kormánypárt nevében. Tehát Grúziában vannak eh, érdekes dolgok, úgy tűnik, hogy a győztes mindent visz, az ügyességet és az igazságszolgáltatás is, ez így nem jó. Függetlennek kell lenni az igazságszolgáltatásnak, és az ellenszék vezetője politikai jogból van börtön, mert ez elfogadhatatlan. Hogyha ö, eh, büntetőjogi elvárás folyik ellene, az rendben van, de hogyha politikai fogja, akkor ki kell szabadítani. Köszönöm. Colleagues. Mm, mm. Kollégák, következő napirendi pont zárt ülés lesz, úgyhogy kérem azokat, akik eh, nem maradhatnak itt, hagyják el a termet.